Az elnök. Ich erkläre die am 6. Februar 2014. február 6-án megszakított ülésszakot eh, most eh, megnyitom a jegyzőkönyvet és a február 6-ai ülések anyagát megtalálhatják. Van-e ellenvetés, hanem akkor a jegyzőkönyvet